ezzel ezt a napirendi pontot le is zártuk. A, az állásfoglalásról holnap fogunk szavazni majd. Most rátérünk a 150, 150-es cikk alapján az egyperces felszólalásokra, és azok a képviselők kapnak elsőbséget, akik az elmúlt ülésen nem kapták meg az egyperces felszólalások során a szót. Egy percre Ungureanu úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Február 4-én ebben az évben a román elnök Basescu úr bejelentette e, a, azt a döntést, hogy Románia részt vehet az amerikai rakéta védelmi rendszerben, ezt a parlamentnek jóvá kell hagynia. Az elnök azt is elmondta, hogy ez a megállapodás nem Oroszországgal szemben történik. Mi balti tengeri, a fekete tenger kapcsán partnere vagyunk az USA-nak. A jelenlegi nemzetközi kihívások kontextusában a romániai és amerikai megállapodás megszilárdítja majd a biztonsági rendszert az európai szövetségeseink számára is, és remélem, hogy az Európai Unió üdvözli ezt majd. Elnök, köszönöm szépen Unguránu úrnak, most pedig egy percre. Dencila asszony következik. Elle n'est pas là Elle n'est pas présente Non D'accord. Nincs itt, rendben. Akkor egy percre Stilevska asszony kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! Nyugtalanságomnak szeretnék hangot adni, amely a litvániai honfitársaimat érinti. Litvánia az EU tagállama, de mégis a lengyel kisebbségek jogait sorra megsértik ott. Vannak olyan területek, ahol a lengyel kisebbség 60-80 ban van képviseltetve, de mégis sem tudják a lengyel nyelvet használni. Ezen kívül tiltják a kétnevű város táblákat, a lengyel neveket litvánosítják, ezen kívül az ingatlanok visszaszerzése során a lengyeleket diszkriminálják. Meg kell kérdeznünk azt, hogy egy illúziókkal teli, vagy egy valós Európában szeretnénk-e élni. Tőlünk függ az, hogy milyen irányba harad Európa, hogy becsukjuk-e a szemünket, vagy egy olyan Európát szeretnénk-e valóban, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat? Elnök, köszönöm szépen Szilevke asszonynak. Most pedig Jair eh, úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egy bejelentést tenni a parlamentnek, és szeretném kérni a támogatásukat. Bejelentés Valenciában van egy történelmi hajós negyed, amelyet jelenleg éppen szétrombolnak, mert van egy olyan városrendezési terv, ami miatt nem foglalkoztak ezzel a területtel. A szomszédsággal, illetve a lakhatással foglalkozó szervezetek ezt nem fogadják el, megpróbálják leállítani az itt tervezett projekteket. Az a közvélemény megpróbálta intézményes úton megoldani ezt a kérdést, de nem volt ez túlságosan előnyös. Itt az építészeti örökség megőrzéséről van szó. Petícióval fordultak az állampolgárok a parlamenthez, hogy ne rombolják szét ezt a negyedet. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen Prejó úrnak. Most pedig egy percre Puszói úr kapja meg a szót. Az elmúlt héten részt vettem az EU és a Moldova közötti parlament együttműködési bizottságban. Nagyon ösztönző volt ez a bilaterális kapcsolatokat illetően, illetve a moldovai EU kapcsolatokat illetően. Volt előrelépés, és ez az előrelépés egyértelmű jelzés annak irányába, hogy Moldavia hajlandó lenne csatlakozni az Európai Unióhoz. Az elmúlt héten megtudtuk azt is, hogy a kormány kész arra, hogy reformokat tegyen a demokrácia és a gazdaság előremozítása irányába. Az Európai Uniónak támogatnia kell a társulási egyezmény aláírását, illetve a vízumkönnyítést is parlamentnek, illetve a bizottságnak is támogatnia kell azt, hogy pénzügyi segítséget kapjon Moldova, illetve szakértői segítséget kapjon a gazdaság, illetve az igazságügyi rendszer megreformálására. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Csáneszki úr lesz egy percre. Tisztelt elnök úr! Sajnálatos módon ismételten a lengyel kisebbségek helyzetéről kell beszélnem Litvániában. Azt hihetnénk, hogyha egy ország EU tagállam, akkor minden Európában érvényes normát figyelembe vesz, azonban Vilniusban nem ez a helyzet. Megtiltják a kétnyelvű táblákat olyan helyeken, ahol a lengyel kisebbség igazából többségben van, alapvető problémák vannak a lengyel oktatással is. Az oktatási intézkedések miatt a lengyel osztályok száma százzal csökken. Ezen kívül korlátozzák a különböző lengyel kisebbségi művészeti csoportokat is. Nálunk azonban a litván kisebbség mindenfajta jogot élvezhet, a lengyel költségvetésből kapnak támogatást, Épp itt lenne már az ideje, hogy, a, hogy Litvánia is valamit tegyen. Elnök, köszönöm szépen Csánecki úrnak, most pedig egy percre Bacen úr kapja meg a szót. Elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy a szaloni helyzetet megváltoztassuk. Tavaly abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy ott járhattam, és ott a hagyományos kínai kultúrát is illusztrálták számunkra, olyan kultúrát, amelyért persze a kínai kommunista párt az elmúlt 60 évben megpróbált minden erejével szétverni. A romániai áprilisi programot például a kínai kormány nyomására törölni kellett. Románia, amely azt állítja, hogy demokrácia, furcsa hogy megengedte azt, hogy a kommunista elnyomó szervezet terrorizálja őt. Az ig- igazságosság, tolerancia és eltökéltség fél ettől az, ideoló, a, ettől az ideológiától fél a kínai kormány. Meg kell, hogy mondjuk, hogy Senyönt meg kell hívjunk aznak érdekében, hogy a parlamentben előadást tarthasson a lehetőleg előbbi alkalmas időpontban, és ez egy kiváló gesztus lenne a kínai aktivist, demokrata aktivisták számára is. Köszönöm szépen, Beten úr. A következő hozzászóló Kelly úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megragadni a lehetőséget arra, hogy ebben a házban hangot adjak annak, hogy elítélem a, az ír, német ö, és ö, angol ö, útlevelek használatát, amelyet gyilkosságok alkalmával használtak fel. Ez egy olyan eset, amelyben ö, visszaéltek az Európai Uniós útlevelekkel, óriási aggodalomra ad ez okot 1929 óta engedjük meg, hogy országaink állampolgárai szabadon utazzanak. A hamis útlevelek ezt a lehetőséget veszélyeztetik. Dubaj különösen fontos, hiszen szeretném felhívni a figyelmet az ország jelentőségére, és meg kell vizsgálni az esetet. Ha valóban a Massad állt el mögött, akkor úgy gondolom, hogy sok országnak be kell, csatlakoznia kell az ügy felderítéséhez. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percben Kelly úr, de itt Ellen Kelly névrakonom. Igen, Az állami támogatásokat jelentős mértékben felül kell vizsgálnunk. Az előző bizottsággal is már beszéltünk erről, a 2006-os Eurostat adatokat vizsgáltuk meg. Rendkívül fontos látnunk azt, hogy az európai eh, gazdaságnak rendkívül drámai a helyzete. Vegyünk egy példát hazámban, a munkanélküliségi szint az ország nyugati részén több mint 40%-kal növekedett az elmúlt évben. Ez önmagában is sokat mond, de korábban is emelkedtek jelentős mértékben a számok. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jelentős állami eh, támogatásokra van szükség ahhoz, hogy kritikus szintet ne lépje túl a munkanélküliség. Az írgazdaság gazdaság 2006-2007-ben eh, olyan szinten volt, ami, eh, mint egy emberöltővel azt megelőzően. A gazdasági státusz változása miatt a bizottság felfogásának is meg kell változnia e kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percben Tudor úr. Doamnelor și domnilor, eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu l-a făcut om... Elnök úr, úgy gondolom, hogy a legnagyobb adomány, amelyet az Úr adott az embereknek, az az volt, hogy a kutyát megteremtette számunkra. A francia forradalom idején hangzott el, hogy mivel megismertem az embereket, tulajdonképpen a, a, a kutyákat még inkább megszerettem. Lord Byron is dicsérte a kutyákat. Több millió kutyabarát van az országomban, de mégis az, az utcán kóborló kutyákat pedig brutális módon megölik. mindenképpen módosítani kell a vonatkozó törvényt, amelyet a parlament a közelmúltban fogadott el, és amelyel ezt lehetővé teszik. A kutya Isten teremtménye. Ha a a parlamentet arra kérem tehát, hogy kérje fel a román kormányt, szólítsa fel, hogy a Párizsi nyilatkozatot, a 89-es Párizsi nyilatkozatot tartsa tiszteletben, és függesse fel a kutyák legyilkolását, aki nem szereti a kutyákat, nem szereti az urat. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percben Tremusza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. Eh, szeretnék a bor ágazatról beszélni. Eh, a borágazat után a sertésekről beszélni. Az egyik oka annak, hogy olyan fontos erről beszélni, az az, hogy jelentős eh, sertésbehozatal van a feltörekvő országokból. A az, orsz, az, az Európai Unió területére ezeknek az állatoknak jelentős része nem kielégítő ellenérzés után kerül be. Az Európai Uniós ételminőség és ételbiztonság pedig igen magas színvonalat követel meg az európai termelőktől. Nagyon fontos, hogy ugyanezt a, e, a jövőben az e-, másoktól is elvárjuk az importok esetében is. Kedves kollégák, ez világos, hogy tisztességtelen versenyt eredményez. Így Európa Európában megszűnik a sertés tartás, a, megszűnnek a sertés tartók, és egy jelentős része elhal az európai mezőgazdasági termelésnek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Tremosza úrnak. A következő hozzászóló egy percben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 egy olyan területen élnek, ahol megtiltják a két nyelvű helység táblákat, megszüntetnek iskolákat egy úgynevezett reform jegyében. A személyigazolványokban az eredeti lengyel írásmódot tilos használni. A kommunista rezsim által elkobzott ingatlanokat nem adják vissza. A Vilja zenekart súlyosan gátolják a munkájában, megszüntették a finanszírozásukat, négy állásaiból hármat megszüntettek, és a helyet, hogy az egység, a sokszínűségben elvet alkalmaznák. Köszönöm szépen, Tomaszewski úr. Most pedig meg Guinness asszonyi a szó egy percben. A mezőgazdaság eh, alacsony költségű termelésének a kérdését már egy kollégám felvetette, és sokan osztjuk ezeket az aggályokat de engem még jobban aggaszt az, hogy a bizottság eh, hogyan eh, kezeli a 2020-as stratégiában a vidékfejlesztést és a mezőgazdaságot, ugyanis ebben a stratégiában szinte megfeledkeztek az Európai Uniónak erről az létfontosságú ágazatáról. Ezt nem lenne szabad megtenni, kérem a bizottságot, eh, hogy foglalkozzon ezzel az ágazattal, és ne tekintse ezt jelentéktelennek, különösen, hogyha az EU költségvetéséről van szó. Emlékeztetném a bizottságot arra, hogy a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az élelmiszer, élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem, a munkahelyteremtés szempontjából is rendkívül fontos, és ez kell, hogy tükröződjön a 2020-ig szóló stratégiában is. Írországban a gazdák, férfiak és nők egyaránt hívták fel a figyelmemet erre, és remélem, hogy a bizottság meghallgatta, amit mondtam, és figyelt rám. Köszönöm szépen. És most Cikáó asszonyi a szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az év elején az euróövezetben 10 százalék volt a munkanélküliségi ráta, de ezen belül 21 százalék a fiatalok körében a munkanélküliség. Az EU-ban mintegy 20 millió vállalat működik, és ezeknek a 99%-a kis és középvállalat. A magánszektorban foglalkoztatott munkaerő kétharmada kis és középvállalatoknál dolgozik. A bizottságnak és a tagállamoknak intézkedéseket kellene hozniuk annak érdekében, hogy átsegítsék a KKV-kat a pénzügyi gazdasági válságon. Ezekhez az intézkedésekhez kellene, hogy tartozzon az Európai Globalizációs Alap és a hetedik kutatási eh, keretprogram átalakítása, az eljárások egyszerűsítése, hogy a kisvállalatok eh, hozzáférjenek az európai alapokhoz, forrásokhoz. És végül, de nem utolsóban a gazdáknak állami garanciákat kell adni a eh, hitelek mögé, hogy egy, persze egy meghatározott időre túléljék a válságot. Köszönöm szépen, Tika asszony. Most pedig eh, Papa Nikolaou képviselője a szó. Elnök úr, Görögországban az illegális bevándorlás problémája sürgető, úgy sokkal sürgetőbb, mint eh, a többi európai eh, országban. Ez összefügg a földrajzi fekvésünkkel, azzal, hogy nagyon sok a tengeri határunk. A görög kormány jelenleg is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egy új törvényt alkot meg, amelyben küzdeni akar az illegális bevándorlás ellen. Sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be, mint Európa többi részén, vissza akarják szorítani az illegális bevándorlást, viszont a legális bevándorlást segíteni kívánják de csak néhány részlet kérdéssel foglalkozik ez a törvény, és jelenleg sokkal több a problémánk a menekült ügy területén tartózkodási engedélyekkel, mint a többi EU tagállamban, és ennek eredményeképpen egyre több illegális bevándorló érkezik az országba. Ez egy európai kérdés, és a közeljövőben, a jövőben ezzel intenzívebben kell foglalkoznunk. Köszönjük szépen, Papa Nikolau úr! Most pedig Infiú úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A magánszféra tiszteletben tartása egy elég új kérdés, különösen amióta sok az új informatikai eszköz, technológia, amelyek nagyon hasznosak az élet sok területén. Ugyanakkor az adatok bizalmas kezelése és a személyes adatok biztonsága számos problémát is felvett. Garantálnunk kell azt, hogy az embereknek legyen joguk arra, hogy ellenőrizzék saját személyes adataik gyűjtését, tárolását, felhasználását. Az adatvédelmi jogszabályok nem elég aktuálisak és nem alkalmasak a jelenlegi problémák megoldására. A közvéleménytől érkező jelzések eh, is azt erősítik, hogy többet kellene tennünk a magánszféra védelmének érdekében, meg kell teremteni a megfelelő jogalapot, és vélemény szerint nem kielégítő jelenleg a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig ugyancsak egy percben Lasek úré a szó. Elnök úr, több mint hat hónap telt el azóta, amióta egy szörnyű dolog történt. A cseh köztársaság állampolgárival szemben Kanada újra életbe léptette a vízum kötelezettséget. Ilyenre korábban még nem kerülhetett sor. Csehek, azaz Csehországban élő rom, romák tömegesen akartak bevándor, bevándorolni Kanadába, mondták, de hát nálunk, független attól, hogy csehek, szlovákok, vietnámiak vagy ukránok, azok, akik a mi országunkban élnek, teljesen egyforma elvánásban részesülnek. Az alapvető jogok kartája is kimondja, hogy mindenki azonos jogokkal rendelkezik Kanada a romákra hivatkozik kifogásként, és emiatt az egy etnikai csoport miatt változtatták meg a beutazás körülményeit, és bevezették a nagyon költséges vízum kötelezettségét. Köszönöm. Diaz de Mera képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Február 11-én ez a ház elutasította a SWIFT egyezményt, amely a terrorizmus elleni küzdelem egyik eszköze, így most nem került sor az adatok átadására. A bizottság rendelkezik tárgyalási felhatalmazással. A kérdésemmel tulajdonképpen az elnökséghez fordulok, a, és a bizottsághoz. Az Egyesült Királysággal most fel lehet -e venni újra a tárgyalásokat, vagy pedig esetenként bilaterálisan kell majd az USA-nak tárgyalnia külön-külön a tagállamokkal? Elnök úr, hogyha tárgyalunk az Amerikai Egyesült Államokkal, akkor azt követelem, és gondolom sokan csatlakoznak ehhez, hogy az Európai Parlament fontos szerepet kapjon ezek során. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Orgéció képviselője a szó. Nagyon köszönöm, elnök úr. Február 23-án Lombardiában egy kőolajfinomítóban baleset következett be, és nagyon súlyos, borzasztó ökológiai katasztrófa, olajszennyezés volt ennek a következménye. Az olaj bekerült a folyókba, a póba. Ez borzasztó nagy veszélyt jelent a környezetre nézve. Súlyosan fenyegeti a pó folyót, amely nagyon fontos víz kincse Olaszországnak. Lombardia szükségállapotot szeretne kihirdetni, és arra kérem önt, elnök úr, hogy az Európai Unió is tegyen valamit. Az ön felhívása alapján a Pó delta vidékén és az egész vízgyűjtő területén intézkedésekre van szükség, és pénzre is, forrásokra is szükség lesz ahhoz, hogy megtisztítsuk az elszennyezett területet. Köszönöm szépen, Borgéci úr. Most pedig egy percben Carvalho asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A regionális különbözőségek továbbra is léteznek, európai kontextusban, és ezért nagyon fontos, hogy a kohéziós politika a kevésbé fejlett területeket támogassa. Ezért örülök annak a kezdeményezésnek, eh, amely a, kelet, a balti tengerre, illetve a Duna térségére vonatkozik. Ez mutatja azt, hogy a parlament kész arra, hogy új stratégiákat fejleszten ki a régiók számára a Európa délkeleti térsége számára, de ugyanígy a legkülsőbb területek számára, vagy például Madeira számára. Ezek a területek ugyancsak segítségre szorulnak, szociális biztonságra van szükségük, hiszen az Atlanti térségben lévő területek Amerikához vezetnek. Köszönöm szépen. Álveszt úr kapja meg a szót most egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy a legkülsőbb területek számára a légi közlekedés az egyetlen közlekedési lehetőség, mint személyi közlekedés, mint pedig az szempontjából. A szigetek nek fontos az, hogy legyen rendszeres légi közlekedés, annak érdekében, hogy megvalósuljon a személyszállítás, illetve a teherfuvarozás. Hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az károsan hat a gazdaságra. Mégis nagyon sok légitársaság nem igazán érdeklődik a legkülsőbb térségek irányába, mert ott kevés a az áru, vagy kevés turista kíván oda menni. De annak érdekében, hogy, hogy tovább fel, tudjuk fejleszteni ezeket a területeket, azonban pontosan erre lenne szükség, főként a válság idején. Szükség van arra, hogy támogassuk ezeket a területeket, hogy a piac megfelelően működjön, és ne feledkezzünk el a transzeurópai hálóztak kapcsán erről. Köszönöm szépen. Szikiász úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Nagyon sok közgazdász és politikus már azt mondja, hogy vége a válságnak, azonban az adatok más mutatnak. A munkanélküliségi adatok eléggé kiúzanítóak, több mint 20 millió munkanélküli van az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy a válság több éves eredményeket tett tönkre. A fiatalok munkanélkülisége is eléggé aggasztó, minden ötödik fiatal Európában munkanélküli. Azt várják, hogy ennek súlyos uh, szociális következménye lesznek, mint például kábítószerfüggőség, alkoholizmus, vagy akár bűnözés. Ami pedig a jövőt illeti, meg vagyok arról győződve, hogy a belső piacunkat tudjuk felhasználni igazi ászként itt, az európai gazdasági térség lehetőségeit kell kihasználnunk, a gazdasági tevékenység szabályait egyszerűsíteni kell, ennek érdekében. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tereszeszkú úr kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! A jó gyártási szabályok lejártak. A Bukaresti Mikrobiológiai Intézet már nem eh, jár, nem, nem rendelkezik megfelelő eh, mandátummal arra, hogy oltóanyagokat gyártson. Emiatt ez az intézet valószínűleg, hogy csak az év második végé fogja visszakapni ezt a jogát, azonban ez nagy, rosszul érinti ezt a nagyon fontos intézet munkáját. Hiszek abban, hogy nagyon fontos az, hogy az európai szervezetek sokkal gyakrabban elnőrizzék az ilyenfajta intézményeket. Köszönöm szépen. Lejárt a fél óra, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért rá kell térnünk a következő napi rendi pontunkra, ügyrendi kérdésben kért valaki szót. Köszönöm szépen. Én nagyon tisztelem Önt, elnök úr, de mégis szeretnék egy indítványt tenni. Holnap bejelentette azt, hogy holnapra bejelentette azt, hogy át tudja adni azon személyek listáját, akik nem tudtak felszólalni egyáltalán egyperces ülésen, és ezért a következő ülésen így holnap, vagy valamikor szóhoz jutnának. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az átláthatóságot kellene erősíteni. Azt szeretnénk, hogy holnap adja át azt a listát, amely tartalmazza azok nevet, akik nem tudtak hozzászólni. Úgy gondolom, hogy két kritériumot kellene figyelembe venni. Először is mikor adták be az indítványt arra, hogy hozzászólhassanak. A második kritérium pedig az, hogy az érintett személy az előző ülésen tudott-e beszélni, vagy nem. Köszönöm szépen. A következő kritériumot határozzuk meg, ezt gondolom már eleve ismerik. Megpróbáljunk azt, hogy kiegyenlített legyen a különböző frakciók képviselete. Ez természetesen a mindenkori frakció súlyától is függ. De aztán elsőbséget élveznek azok a képviselők, akik az előzők plenárison nem kaptak szót. Ezeket a kritériumokat alkalmazzuk. Nos. Igen, szót kér. Hát köszönöm szépen, elnök úr. A zöldektől egyetlen egy hozzászóló sem volt, a többi frakciónál volt 5-7 és Úgyhogy azt szeretném kérdezni, hogy ezen változtassunk. Igen, ezt elmondtam az elején, tisztelt kollega, hogy elmondtam, hogy hárman kértek szót az önök frakciójából. Mind a három a korábbi plenáris ülésen már meg is kapták a szót. Ezért ezt a, a, azokat a kritériumokat alkalmaztuk, amikről beszéltem, annak érdekében, hogy kiegyenlített legyen a képviselet. Jó. Akkor mehetünk tovább a napi rendek sorában. Elnök úr, ezek a kritériumok nem annyira világosak. Ki határozta meg őket? Ön, vagy a szolgálatok, vagy írásban megvan valahol egyáltalán? Nos, van egy lista, arról, hogy kik kértek szót, és az is megvan, hogy ki kapott már szót. A 150-es cikk szerint járunk el az ügyen 150-es cikke szerint. Az elnökség megnézi a listát, és ez alapján, aki múltkor kapott szót, megadja a jelenlegi plenárison a szót a többi képviselőknek, ezért nem kapott a három zöld képviselő most szót mert most nem ők részesültek elsőbségben. A kritériumokat, mi így értelmezzük, és azt próbáljuk biztosítani, hogy mindenki felszólalhasson. A frakció súlya és az előző plenárison megadott felszólalási lehetőségek szerint. Igen, ez jó, de az ügyrendben nem így van, a plenárisok ügyrendjében. Nos, az elnökségnek megvan a maga hatásköre, és ennek keretében úgy döntött, hogy minden frakció számára így biztosít lehetőséget, és így próbálja az egyenlőséget adni. Elnök úr, ha rajta vagyok a listán, hadd kérjem azt, ha azon a listán vagyok, akik hozzászól, szól, hozzá akartak szólni ma és ha rajta vagyok a legutóbbi plenárison is rajta lévőn, akkor szeretném, ha most megmondaná, hogy melyik listán vagyok rajta. Ne haragudjon. Mindjárt megmondom. Paliadeli asszony, így van. Ön a szocialista frakció listáján. A, a sorrendben ön tehát a regisztrált kérelmek sorrendje szerint hat képviselő kapta meg önök közül az önök frakciójából a szót. Ön itt a de milyen alapon teszi ezt velem? Ön, ez, ön tehát a regisztráció szerint kronológiai sorrendet vesz, kronológiai alapon járunk el, a kronológiai sorrend időpontokat jelent. Ön ezen a listán a kilencedik helyen van. Rendben van, elnök úr, akkor köszönöm. Tehát, ha megengedik, akkor folytatnám az ülést. Már elmondtam a kritériumokat. Mit akarnak még? Sorry, the, the only problem... Az egyetlen probléma, elnök úr, talán jó lenne előre tudni, hogy ki fog este tízkor szót kapni, és ki az, aki csak itt ül és nem is kap szót. Úgy gondolom, hogy kellene egy olyan szabály, hogy legalább előre tudhassuk, hogy ki fog szót kapni az egypercesekben. Köszönöm szépen. Rendben van, figyelembe fogjuk venni megjegyzését. Elnök úr, nem az ön hibája, de hát ez mégsem helyes. Órákon át itt vártunk, hogy hozzászólassunk, tíz óra van már este, az egyperces felszólalásokra megfelelő időt adtunk, és mégis hát szomorú, hogy ne, nem kaptunk szót. A régiók nevében szólunk itt fel, tehát kell, hogy legyen a szervezeten belül valamilyen rendszer ebben a nonsens parlamentben, ahol megmondják, hogy ha már itt vagyunk, akkor megkapjuk a felszólalási időt. Egyszerűen csak itt ülünk, várunk és reménykedünk, hogy felszólalhatunk, és ez nonsens az, a mi választóink otthon már úgy érzik, hogy elegük van ezzel, mert az őket érintő kérdésekben nem lehet szó, nem lehet elmondani. Úgyhogy mondja el a barozónak úrnak ezt, hogyha én hétfő, kedd, szerda, csütörtök este tízkor itt lesz, vagyok állandóan, akkor legalább lehetőséget kapjak arra, hogy a tagállamok számára fontos kérdéseket elmondhassuk. Ezt adja át a feletteseinek, ez nem demokrácia demokrácia, ez diktatúra. Köszönöm. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Bározó úr a bizottság elnöke, nem pedig a parlamenté. Igen. Nos, ez a vita tulajdonképpen már elég régóta folyik, pedig ehelyett nyugodtan hozzászólhattunk volna a választóink nevében, és Nagyjából persze tudjuk, hogy mikor fogunk sorra kerülni. Azt szeretnénk, hogyha a választóink nevében felszólalhatnánk az egy perc, amúgy is rövid, a lista pedig önkényes. Hölgyeim és uraim! Világos a dolog, ezt a napirendi pontot fél órára iktattuk be, fél órára kell korlátozzam az időt. Olyan nagy számban kívánnak szót kapni, hogy a fél óra nem elég az elnökség mit tehet, észszerű kritériumokat, kiegyenlített kritériumokat határoz meg, ez az elnökség hatáskörébe tartozó dolog. Megértem, ha frusztráltak emiatt, de természetesen a parlament szolgálatának igazgatójával meg fogjuk nézni, hogy lehet-e ezen változtatni. A legjobb azonban az, hogyha kevesebben jelentkeznek a listára, vagy kevesebben leszünk a listán, megpróbáljuk ezt majd jó hiszeműen e, korrigálni, de hát e, nehéz. Talán akkor mégiscsak folytathatjuk a napi rendi pontjainkat. Egyébként itt fogunk e, körbe, körbe járni egész éjszaka. A következő téma a, a Madeira szigeti természeti katasztrófa kérdése. La palabra, en primer lugar, a szót elsőként... Először Először a bizottság nevében Ötinger biztos úré a szó. Igen, tisztelt képviselőhölgyek és